kollégák nevében meg kell, hogy mondjam, hogy ön számíthat az Európai Parlament támogatására, és még egyszer köszönet. Akkor, kedves kollégák, az EBB 2009-es éves jelentésére vonatkozó vita lezárult, és ma 12-kor szavazunk. A napirendünk következő pontja Janusz Wojciechowski jelentése, a kék nyelvbetegség elleni vakcinálás. Meg is adom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, sőt kötelességemnek tartom, hogy a jelentésemet bemutassam önöknek, ami a kék nyelv betegség elleni vakcinálásra vonatkozó rendelet irányelv módosítására vonatkozik. Ez a betegség a kérődző állatokat sújtja nagy mértékben az EU-ban. Néhány évvel ezelőtt én egy új stratégiát terjesztettem elő az állategészségügy területén, és ebben eh, többek között azt állapította meg, hogy a prevenció tanácsosabb, mint eh, a betegség kezelése. A kéknyelv eh, betegség elleni vakcinálással mindenféleképpen foglalkoznunk kell, és most szeretnénk minden tevékenységünket a prevencióra helyezni, annak érdekében, hogy az állatállomány egészségesebb legyen, és végül is a költségeink is alacsonyabbak legyenek. Mi változott meg? A korábbi irányelv a az akkori viszonyokhoz idomult, és az akkor piacon felelhető vakcinákhoz. Ezeket a szereket ma még mindig használják, bár bizonyos fenntartásokkal, ugyanis a vakcinált állatokról igen gyakran átterjed a vírus a nem vakcinált állatokra, és ez a tény egy sor gyakorlati kérdést és eljárást felvet, ugyanis az állatokat, az állatok vakcinálása csak meghatározott területre lehet korlátozni. Ide, időközben a technika, a tudomány fejlődött, és új szerek állnak rendelkezésre, tesztelt vakcinák. amelyeket a korábban szükséges elő vagy óvintézkedések nélkül lehet alkalmazni könnyebben is fel lehet használni, és feltetőleg hatékonyabban az ilyen szereket. Gyorsan kellene döntenünk, viszonylag rövid időn belül megkaptuk a bizottság jogalkotás jogszabálytervezetét, és most a parlament előtt van a jelentésünk, amit el kellene fogadni. Azt szeretnénk elérni, hogy tömegesen meg lehessen szervezni a vakcinálást még idén nyáron, úgyhogy a módosításomban bizonyos határidőket is javasolok, ameddig a nemzeti jogszabályokat is módosítani kell, hogy alkalmazkodjanak az irányelvhez, annak érdekében, hogy a vakcinálást még idén meg lehessen szervezni, ne kelljen még egy évet elvesztegetnünk. Szeretném felhívni a figyelmet egy ellentmondásra is, nevezetesen a bizottság egy úgynevezett korrelációs megfelelési, kölcsönös megfelelési táblázatot javasolt, és a jelentésemben egyet értek, azzal, hogy ilyen táblázatokat be kell mutatni, ugyanis ez egy ilyen táblázat tartalmaz információkat arra vonatkozóan, hogy az irányelvet mennyire sikerült átütet, átültetni a nemzeti jogszabályokba. Egyes tagállamok azonban ezt fölösleges bürokráciának, bürokratikus tehernek tartják. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ilyen táblázatokat már eddig is alkalmaztunk, ezzel jobban át tudjuk tekinteni, hogy mi történik az egyes tagállamokban, és ezek segítségével a polgárokat is jobban tudjuk tájékoztatni az események folyásáról. Szerintem az ilyen táblázatoknak állandó gyakorlattal kell vállal, válniuk a jogszabályainkban. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az az érzésem, hogy most valami nagyon jót fogunk tenni a gazdálkodók javára, illetve az állatállomány javára. Köszönöm szépen, most Csefcsovics biztos úrnak adom meg a szót a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. A bizottság hálás a parlamentnek, hogy támogatja a javaslatot, hogy a kék nyelv betegség elleni tovább is megkönnyítsük a vakcinálást. Ez fontos téma. Külön köszönet az előadónak, Wojciechowski úrnak. Nagyon köszönöm, mondja biztos úr lengyelül. A kéknyelv betegség nagy gond minden gazda számára az EU-n belül. A 90-es évek óta került ide, most már csak Dél-Európában időnként üti fel a fejét. Az elmúlt években azonban több járvány ütötte fel a fejét, több tagállamban, Közép- és Észak-Európában, és itt jelentősen csökkent az állatállomány sajnálatos módon. Az elmúlt évek jelentős javulást hoztak az egész EU-ban azoknak, azoknak az intézkedéseknek, amelyek a vakcinációs kampányokat támogatták az EU-ban. Az AU 150 millió társfinanszírozásban vesz részt, ebből 120 millió 2009-ben, a többi pedig a következő évekre szóló. A jelenlegi szabályok szerint csak olyan területeken lehet vakcinálni, ahol bizonyos korlátozások vannak, mert felütötte fejét a kéknyelvbetegség. A javasolt módosító indítványok az irányelvhez azt javasolják, hogy az inaktivált vakcinát mindenütt használhassák az EU-ban. A módosító indítvány lehetővé tenni a preventív vakcinálást a kéknyelvbetegség ellen mindenütt, és így jobban lehetne ö, ö, ö, csökkenteni az agráriumra nehezedő súlyokat. A parlamentet tájékoztatták arról, hogy mi a helyzet az állatok terén ebből a szempontból. A jelentésben felhívják a figyelmet arról, hogy nagyon fontos az időbeli vakcinálás, mielőtt beindul a kéknyelv betegség szezonja. A közelmúltban nem sikerült ugyanis megszabadulnunk ettől a betegségtől. Továbbra is elképzelhető, hogy a jövőben is lesznek járványok. Nagyon fontos, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen az állatok védelmére a vírus ellen, hogyha kockázatot tapasztalnak. A tagállamoknak optimálisan kell a vakcinációs, vakcinációs programjaikat bevezetni, hogy elkerüljék a további járványokat az EU-ban. Nagyon sok tagállam már jelezte, hogy készek az intézkedések bevezetésére, ahogy csak lehet. Az előadó utalt arra, hogy milyen nehéz a helyzet ezekkel a korrelációs táblázatokkal, mert nagyon nehéz a jó, megfelelő időben történő átültetését nyomon követni a szabályoknak. Hát régóta folyik már a vita ebben a házban, hogy hogyan lehetne ellenőrizni, monitorozni az EU törvények nemzeti jogszabályokba való megfelelő átültetését. Végül is azt láttuk, hogy a megfelelési táblázatok a legjobb eszközök ehhez. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy főleg így, amikor ilyen sürgős kérdésekről van szó, mint például a mai, a kék nyelvbetegség, Megoldást kell találnunk a parlamentben és a tanácson belül is, hogy elkerülhessük a szükségtelen blokkolásokat, úgyhogy nagyon remélem, hogy időben jóvá hagyják a parlamenten belül ezt a jogszabályt, mielőtt még kitörne a szezon. Köszönöm szépen. Most pedig a politikai frakciókat hallgatjuk meg. Jégle asszony elsőként a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Az irányelv tervezet a kéknyelv betegség elleni vakcinálást, illetően egy nagyon fontos lépés az ilyen nagyon veszélyes betegség tünetek felszámolása esetében a kérődző állatállomány esetében. A jelenlegi inaktivált vakcinák esetében kizárható a fertőzés veszélye, és eredményesen alkalmazható olyan területeken, ahol a járvány egyelőre még nem ütötte fel a fejét. A tagállamok hatékonyabban tudják felhasználni a vakcinákat, anélkül, hogy plusz terhet jelentsen ez az agrárszektorra. Az új vakcinák lehetővé teszik, hogy átfogóan megbírkozzanak a tagállamok a betegséggel, és a gazdálkodók is elfogadják ezt a módszert, ugyanis nagyobb biztonságot jelent, illetve sokkal jobban hozzájárul az állategészségügy javításához. Minél inkább el tudjuk folytani a betegség megjelenését, annál kevésbé veszélyeztetjük az állat, az élőállat exportot nagyon fontos, hogy minél előbb döntsünk, hiszen ez a vakcina már a piacon van. Hétfőn a szakbizottság elfogadta egyértelműen ezt a jelentést, ami egy egyértelmű jelzés a mostani plenáris szavazás számára. Én támogatom a jelentéstevőt, hogy megfelelő korrelációs táblázatokat kér, illetve szeretne látni az anyagban. Az európai határozatok meghatározzák, hogy hogyan tájékoztassuk a közvéleményt, a polgárokat. Itt az átláthatóság rendkívül fontos, illetve az EU hitele. Köszönöm szépen a jelentéstevő kívánó, kiváló munkáját és együttműködését, és én javasolom, hogy támogassuk a jelentést. Köszönöm szépen, Jegle asszony. Egnyú úr kék kártyát emelt fel. Elfogadja a kérdést? Kérem a mikrofont is kapcsolja be. Inkább állítani szeretnék valamit. Nem volt egyhangú a szavazás, hiszen én nem szavaztam meg a jelentést. New Blue Agnew úr a kérdéseket szolgálja a kék kártya. Legközelebb kérem, hogy kérdezzen. Most pedig Guterres úr a szocialisták nevében. Köszönöm, elnök úr. A betegség súlyosan fenyegette a mi gazdánkat, és a közegészségügy szempontjából is problémás volt. Ez egy olyan betegség, ami ellen aktív vakcinákkal harcoltunk. De kiderült, hogy ez a fajta vakcina veszélyes, mert a nem beoltott állatok megbetegedéséhez vezethetnek, vezethet. Az élő attenuált vakcinát csak olyan régiókban használják, ahol már felvetette, a, felütötte a fejét a kéknyelvbetegség. Mindezt most az újfajta inaktív vakcinával el lehet kerülni hiszen nem okoznak ilyen problémát, nem okoznak piaci problémát, és lehetővé teszik azt, hogy sokkal szélesebb területeket le lehessen fedni, ezért hozzájárulnak a járvány megelőzéséhez. Ebben a szektorban épp ezért nagyon fontos az irányelv módosítása, azért, hogy lehetővé váljon minél korábban az oltás, a vakcinálás. Tisztelt képviselők, a szerződés rendelkezése a megfelelési táblázat tekintetében azt tartalmaz, hogy azonnal, tehát ennek alapján azonnal el kell, hogy fogadjuk ezt a jelentést, ezt az igazolást, mert különben ki csúszunk az időből. Köszönöm, Alde Polsen úr. Köszönöm szépen a szót, és köszönet Vojtsehovszki úrnak ezért az rendkívül hatékony és nagyon jó munkáért. A kollégák már említették, miről szól ez a jelentés. Egy új, hatékony vakcináról, amelyet felhasználhatnánk. Úgyhogy rövid hozzászólási időben azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez talán az első jelentős dolog, és bizonyítéka az agráriumban, hogy mi történt, amióta lényegesen megváltozott az időjárás. Nálunk Svédországban egyszerűen nem is hallottunk 5-6 évvel ezelőttig a kéknyelv betegségről. Annyira ritkán ö, volt tapasztalható ez a betegség, amelyet csak Dél-Európában tapasztaltunk. De most már járványos formát öltött, úgyhogy Rendkívül fontos, hogy tényleg kezdjük el a vakcinálást, de az is rendkívül fontos, hogy megértsük, hogy amikor az éghajlatról, a környezetről és a jövőről beszélünk, megértsük azt, hogy nem csak az esőzés vagy az, a szárasság váltakozik másképpen, hanem jelentős éghajlatváltozások fognak bekövetkezni, amelyek teljesen megváltoztatják például a betegségek és a járványok gyakoriságát. És ez igaz mind az állatokra, mind az emberekre. Komolyan kell ezt vennünk a számításaink és tervezésünk szerint, amikor a, az EU 2020-as stratégiáról beszélünk. Számunkra, jogalkotók számára az is nagyon fontos, hogy megértsük, hogy csak akkor dönthetünk jól ismereteink alapján, mai ismereteink alapján, hogyha rugalmasak vagyunk, amikor új ö, ismeretekre teszünk szert, és például új vakcinák jelentkeznek. Köszönöm, köszönöm szépen. Nikolson úr következik a konzervatívok és reformisták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először Szeretnénk köszönetet mondani az előadónak, hiszen a jelentést ma délelőtt bemutatta a parlamentnek, nagyon nehéz munkát végzett. Szeretnék visszatérni a korrelációs tábla kérdésére. A biztos úr azt mondta, hogy ő remélte, hogy ez működni fog. De meg kell, hogy mondjam a bizottságnak, a remény nem elég. Ez egy nagyon komoly járvány, nagyon komoly betegség, és eh, ellenőrzés alatt kell, hogy tartsuk méghozzá. A nyár előtt meg kell, hogy kezdjük a tevékenységet. légy, légyterjeszti ezt a betegséget, és ezért nagyon fontos, hogy cselekedjünk. Nem lehet késedelmeskedni ebben a témában, úgyhogy nagyon fontos, hogy harcoljunk ezzel ellen, és a bürokráciát csökkenteni kéne, hiszen nagyon sürgős esetről van szó nagyon gyorsan terjed a betegség, úgyhogy a területeken kívül is szükség van a vakcinára, tehát az érintett területen kívül is szükség van a vakcinációra. A megelőzés sokszor jobb, mint a betegség kezelése, úgyhogy ebben az esetben ez pontosan igaz, úgyhogy a bizottságnak mondanám, hogy a bürokráciát ebben az esetben mindenképpen csökkenteni kell. Köszönöm, megnyomor. This is a decision. Ez egy olyan betegség, aminek kapcsán a gazdálkodóknak a saját körülményeik alapján kell dönteniük. Brit farmerként én inkább a független szakvéleményre támaszkodnék, és az adófizetők finanszírozzák a vakcinát, és eléggé frusztrálja őket, hogy az EU e ebbe beleszól. Kérem, hogy ne roncsunk a helyzeten. És annak ellenére, hogy a Lisszaboni szerződés nem hozott alapvető változást, miért van az, hogy az intézkedések többségét át kell dolgozni az EU működőképessége érdekében? Nem tudjuk, hogy a korrelációs táblázat kérdését hogyan oldják majd meg, ez azonban egy tökéletes példa a zavarra. A brit kormány teljesen más álláspontot képvisel, mint a többi tagállam. Dadz úr. Thank you. Uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönet az előadónak is ezért a jelentésért. Nos, általánosságban ö, támogatom az elvet, de hozzátenném, hogy ennek a vakcinának csak akkor lenne szabad felhasználásra kerülni, amikor a kompetens hatóságok nem ö, tartják kockázatosnak az állatok vonatkozásában. Nagyon sokat dolgoztak Észak-Írországban, hogy megszabadítsuk ettől a betegségtől a területet. És szeretnénk, hogyha ezt az EU is elismerni, és ö, ezekre a területekre ö, biztosítékokat adjanak. De azért fennmarad még az a kockázat, hogy elterjed a betegség Európa szerte. És pontosan ezért használja fel a vakcinát Észak-Írország. Persze be kellett vezetni bizonyos intézkedéseket, hogy megállítsák a betegség terjedését, és a az összes érintetnek megfelelően kellett eljárnia. Nagyon fontos, hogy az összes tagállam konstruktívan működjön közre, hogy csökkentse a betegség terjedését, és védje az érintett iparágakat. A tagállamok és a bizottság közötti kommunikáció nagyon fontos, hogy monitorozza és megállítsa a betegség kitörését, és ezt ösztönözném és támogatnám. Köszönöm. Nikolász úr. Mulțumesc, domnule președinte epidemiile precum uh, cele de febră. Köszönöm, elnök úr. Az olyan uh, járványok, mint például a kéknyelv uh, betegség nagyon negatív hatással vannak a gazdákra, de hasonló módon a fogyasztókra és általában az európai gazdaságra, hiszen nagyon magas a mortalitás és a kereskedelmi korlátozás, hogyha fölíti a fejét a betegség. Az érintett régióra nagyon negatív gazdasági hatásai vannak ennek a betegségnek, ezért nagyon fontos a kampány, az oltási a vakcinációs kampány. Viszont a megelőző vakcinálás esetében régiós korlátozásra van szükség. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság javaslata teljesen mértékben megfelel a gazdáknak és az érintett területeknek. Szeretném azt is elmondani, hogy az európai alapok nagyban hozzájárulnak a helyzet javításához, a kéknyelv betegség járvány követően. A kampányokat 370 millió euróban finanszírozta az Unió, ahogy a bizatos úr is ezt említette. A finanszírozást továbbra is érvényben kell tartani, hiszen hatékony kell, hogy legyen a vakcinálás. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, de Castro úr. Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is köszöntet szeretnék mondani én is Vacsevaszki képviselőnek és az összes árnyék előadónak, aki dolgozott a dosszién. Rugalmasabbá kell tenni a vakcinálási lehetőséget a kéknyelv betegség esetén. Az Agribizottság mindent megtett azért, hogy sürgősen el tudjuk fogadni a szöveget, és hogy még nyár előtt beindulhasson a vakcinálás. Az Európai Bizottság javaslata nem vette figyelembe a Lisszaboni szerződés elfogadását, vagyis a döntést csak a tanácsra terhelte, és teljesen kizárta a parlamentet. Intenzív egyeztetéseket folytatunk, és szeretnék összetett mondani a parlament jogi szolgálatának és az Agribizottság titkárságának. Sikerült megállapodást tartanunk azért, hogy a szerződés 43 per 2-es cikkére átváltsuk a jogalapot. Most azt várjuk, hogy a tanács hasonlóan hatékonyan járjon el, és fogadja el a mi pozíciónkat, és vegye be a megfelelőségi táblázatot is azért, hogy gyors választ tudjunk adni az európai gazdáknak. Köszönöm. Thank you. Mr. Mr. Köszönöm, Elward úr. Köszönöm, elnök úr. A vakcinálás és az állatok mozgásának korlátozása következtében nagy mértékben visszaesett a kéknyelv betegség az elmúlt években, ami egyébként súlyos mortalitást eredményezett az állatállományban. A tagállamok inaktivált vakcinákat alkalmazhatnak ma már a betegség felszámolásához. Én éppen ezért köszönöm a jelentéstevő munkáját. A tagállamoknak proaktívnak kell lenni, és élni kell a legújabb szerekkel, amelyeket a tudomány kifejleszt és ezzel javulhat az állat eh, egészségügyi eh, állapot az eh, tagállamokban. A kéknyelv betegség leküzdésében a figyelés legalább annyira fontos. Az ellenőrzés, az elnök félbeszakítja a hozzászólót, Kérem, hogy lassítson, mondja az elnök úr, vagy befejezte. Túlságosan gyorsan olvas, és a tanácsok nem, tolmácsok nem tudják foly, ö, követni. Görling asszony. Köszönöm szépen. Ez a jogszabály rugalmaságot, választási lehetőséget és reményt kölcsönöz majd a gazdáknak. örömmel mondom ezt. Túl hosszú ideig nem sikerült megfelelően használható termékeket kidolgoznunk, és a kizárt területeken túl felhasználni. Ez pedig katasztrófát jelenthet a gazdák számára. De az is, hogyha nem tudják az állatokat védeni a betegségektől, főleg, hogyha ilyen komoly betegségről van szó, mint a kéknyelv. Az új vakcinák kidolgozásával és az új szabályokkal remélhetőleg ez hozzájárul járul majd a parlament ma, új lehetőséget nyit majd a gazdágok számára, mozoghatnak szabadon az állatok, és pénzt takaríthatunk meg a vidéki területeken. Nagyon fontos azonban, hogy minél előbb hatályba is lépjenek ezek a szabályok. Ugyanis május vége előtt kell, hogy vakcinálhassanak a gazdák azért, hogy teljes mértékben védjék állataikat. Mindannyian tudjuk, hogy az intézményközi csatározások a korrelációs táblázatok vonatkozásában miről szólnak. De végül is a gazdák ezt nem értik, és tőlünk függenek, illetve választott képviselőjéktől. Sürgős kérdés ez, úgyhogy a józanésznek kell győznie. Gyorsan döntsünk, gyorsan állapodjunk meg, hogy az állatállományunkat vakcinálhassuk. Köszönöm szépen. Köztinger asszony. Köszönöm, elnök úr. A kék nyelv betegség óriási károkat okozott az állattenyésztésben. A, mióta a járvány kitört a tagállamokban, igen, súlyos károk keletkeztek, és ez komoly pénzügyi károkat is eredményezett. Az a, a, előtte virágzó és sikeres élő állat kereskedelem ezt megszenvedte, sőt esetenként teljesen meg, le, bénult. Nálunk például egyes gazdálkodóknak a fennmaradása került veszélybe. Ez a járvány bármikor újra felütheti a fejét, éppen ezért nagyon gyors megoldást kell kínálnunk. Ami 12 évvel ezelőtt jó volt, talán ma már nem érvényes. 2000-ben a 2000-ben alkalmazott módszerek, illetve vakcinálási módszerek mindenféleképpen megújítandók, annak érdekében, hogy a kéknyelv betegséget hatékonyabban meg tudjuk akadályozni, és az esetek számát csökkenteni tudjuk. Olyan vakcinák állnak már rendelkezésre, amelyek újszerűek, és ezek hatékonyabbak, ezeket kell igénybe venni, és nagyon üdvözlöm, hogy a bizottság gyorsan lépett ebben a kérdésben, és gyorsan bevezeti az új irányelvet. Tudom, hogy mennyire fontos, hogy az éves ciklust is figyelembe vegyük. Nagyon fontos, hogy ősz előtt megszülessen a szabályozás, és ezek a nemzeti szinten is átültetésre kerüljenek. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, Kabula Santos úr senhor presidente senhor comissário caros colegas as propostas contidas. elnök úr tisztelt biztos úr hölgyeim és uraim! ebben a jogalkotási javaslatban szereplő elemekkel teljesen egyet lehet érteni. Gratulálok a bizottságnak a kezdeményezéshez, hiszen figyelembe veszi a tudományos haladást és lehetővé teszi, hogy megfelelő vakcinás lehessen alkalmazni a kék nyelv betegség ellen olyan helyen is, ahol még a járvány nem ütötte fel a fejét. Ezek a vakcinák semmilyen kellemetlen mellékhatással nem járnak. Szeretnék gratulálni az előadónak, Vajcikovszki úrnak, és Dekasztro elnök úrnak is, hiszen megtalálta a jogalapot, megoldotta azt, hogy változtatni lehessen az eredeti javaslathoz képest a jogalapot. Most már a kompetencia megoszlik a tanács és a bizottság és a parlament között, ahogy ezt a szerződés is tartalmazza. Az Agribizottság nagyon gyorsan lefolytatta a vitát a témában, pontosan azért, hogy most a plenáris elé kerülhessen a közeljövőben így a tanácsi megállapodásra sor kerülhet, és ennek eredménye az lehet, hogy hatályosá váljon az új intézkedés. Ezért azt kérem a tanástól, hogy támogassa a néppártnak a pozícióját, hiszen a néppártban nagy többséget kapott ez a jelentés. Snellhárt úr, elnök úr, hölgyek imes uraim, a kék nyelvbetegség szembeni küzdelemre vonatkozó előírások megfelel az agrárpolitikának, illetve a 2010-2013-as programnak, miszerint a prevenció jobb, mint a kezelés. Rungalmasan kell hozzáállni ehhez a témához, a vakcináláshoz, annak érdekében, hogy a járványt fel tudjuk számolni, illetve a mezőgazdaságra gyakorolt hatását csökkenteni lehessen. A megelőzés mindenféleképpen kívánatos, és a szigorú vakcinálási politikát már nem szabad napirenden tartani, éppen ezért szerintem ez a jelentés helyes irányba mutat, éppen ezért támogatom ezt, mégpedig azért, hogy kellő időben eh, megtegyük a szükséges lépést, egyértelmű stratégiára van szükség, és ez eh, egy kiváló példa erre. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez szerintem már nem szabad a vita tárgyát képez a kéknyelvbetegség esetében. Támogatjuk a kezdeményezés és az inaktív vakcinák alkalmazását átfogóan, ugyanis a korábbi gyakorlat meglehetősen nehézkes volt. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy ilyen gyorsan lépett, ilyen gyorsan dolgozott, és jó lenne, hogyha a nyár végéig vagy ősszel már meg tudnánk tenni a konkrét lépéseket. Ehhez az egyes országokban stratégiát is ki kell dolgozni. A lovakat is be kéne oltani, és ez a vitában többször e-, elhangzott. Ezzel azonban nem zárult le minden. A végrehajtási rendeleteket a bizottságnak ki kell dolgozni, alkalmazkodni kell az új folyamathoz, és éppen ezért kérem a bizottságot, hogy minél gyorsabban lépjen, hogy a tudományos fejlődés eredményeivel már idén élhessünk. Lassa úr kíván-e reagálni és Nelhart úr által elmondottakra, vagy majd a spontán felszólalások keretében? Rendben, akkor Tarabella úr. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, köszönet kollégánknak, Janusz Wojciechowskinak ezért a jelentésért. Emlékeztet egy nagyon fontos jogszabályra ebben a témában, de legyen legyen ilyen vagy olyan a vakcina, gyakorlatilag nem lehet a patogén szervezet jelenlétét ennek segítségével kimutatni az állatban. Tehát ha patogén organizmusról van szó, és hogyha nem aktivált a vakcina, egyszerűen nem lehet különbséget tenni a vakcinált, illetve a fertőzött állat között. Úgyhogy nagyon fontos pedig ez a feltétel azért, hogy ezt a régiót mindenféle fertőzéstől mentesnek tudjunk nyilvánítani. Ugyanis kereskedelmi korlátokat kell felállítani az ellenkező esetben úgy, hogy továbbra is kell az inaktív markerrel rendelkező vakcina kutatásokat támogatni, hogy hatékonyabban léphessünk fel ezen a téren. Thank you. And now we come to catch... Köszönöm szépen, és most jön a KSDI eljárás. Megint ez asszony az első. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Mm, emlékeztetni szeretnék a biztos úr megjegyzésére, hogy a 48 ezerről most már 2010-re csak 20 ezer körülre csökkent a fertőzött állatok betegsége, és nem lehet tudni, hogy a jövőben ez hogy fog alakulni. Úgyhogy az inaktivált vakcinák a kifejlesztése és az e körüli technikai megoldásokat üdvözöljük. Hasznos lenne, hogyha a tanács is itt lenne, és a témával megfelelően tudjunk foglalkozni, és lássuk, hogy megvan-e a szándék a tanács részéről is, hogy a korrelációs táblát fölállítsuk. A parlament és a bizottság lényegesnek tartja ezt a táblázatot. Talán vissza kéne térni minél előbb erre a témára. A minden járvány megelőzése, de konkrétan ennek a betegségnek a megelőzése nagyon fontos, azért, mert a járvány a fertőző területekről a kereskedelmet korlátozni kell, és ezért is fontosnak tartom a jelentést. Elnök, köszönöm, leszek úr! pane problémem vakcinace a vakcinálás, illetve az inaktív vakcina alkalmazása e, szerológiai kísérletek szerint pozitív. Hogy betege egy állat, vagy oltásra szorul-e, e, ennek megállapítása meglehetősen költséges, az állatok szállítására azonban mindez igen súlyos hatással van. Az egyes tagállamokban 2011-ben talán nem teljesülhet a cél. Én személy szerint nem értek egyet azzal, hogy a 20. napot tűzük ki határidőnek, illetve hogy ezt eh, kitoljuk. Arra kell gondolni, hogy a megfelelési táblázatok eh, további administratív eh, költséggel járnak. Bucsász úr. Presidente, io credo che sia un Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy egy előrelépés történik most, hiszen most már kezdjük megérteni, hogy a nem Európa bizonyos területére, vagy akár Észak-Afrikára korlátozik ez a probléma. A megjegyzésem egyrészt az, hogy pozitívan állok hozzá a témához, de Tarabella úrnak tennék föl egy kérdés. A bizottság vagy a kolléga nem gondolja úgy, hogy azonnal foglalkozni kellene az állategészségügyi szolgálatokkal is, hiszen egy olyan intézkedésre van szükség, ami az egész unióban lehetővé teszi a járványnak a megszüntetését. Köszönöm, járó. Köszönöm, elnök úr. A kétnyelv betegséggel szembeni vakcinálás kérdése rendkívül fontos. Az új inaktivált szerek a átterjedés vagy a fertőzés veszélyét csökkenthetik. Éppen ezért minél több területen kell ezt alkalmazni, olyan területeken is, ahol eddig még nem jelentkezett a járvány. Az élő állat export igen fontos tényező minden tagállam mezőgazdaságában. Éppen ezért meg kell ragadni minden lehetőséget az új gyógyszerészeti vagy gyógyszeripari vívmányok alkalmazására és kihasználására. Két dologra van mindenféleképpen szükség. Először is minél előbb megoldást kell találni a gyakorlatban az EU-ban, másosorban pedig szintén gyorsan az egyes tagállamok által végrehajtott intézkedésekről minél előbb tájékoztatást kell kapni, kapnunk, illetve a bizottságnak is. Köszönöm. Biztos úr a végül. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönet a tisztelt háznak a javaslat támogatásáért, illetve azért, hogy elismerik, hogy mennyire sürgős ez a téma, és hogy mennyire fontos a gyors eljárás. Sokan utalnak arra a problémára, amit a korrelációs táblázatok jelentenek. Csak emlékeztetni szeretném a tisztelt házat arra, hogy ez volt az új ötlete az elnökök értekezletének ebben a témában, főleg felismervén az EU jogszabályok átvételét a nemzeti jog körébe. Nagyon nehéz tájékoztatni a tagállamoknak a bizottságot arról, hogy a rész jogszabályok melyik része kerül át a nemzeti jogszabályba. Ez tényleg nagyon nehéz, mert biztos vagyok benne, hogyha elgondolkodnak azon, hogy hogyan fogják átvenni a jogszabályokat, nyilván elő kell készülniük erre, és el kell dönteniük azt, hogy hogyan fogják átvenni őket. Tehát úgy gondolom, hogy mindannyian elismerjük azt a tényt, több vita is volt már itt ebben a házban erről a témáról, hogy mennyire szenved attól az EU, hogyha nem megfelelő az átvétele a jogszabályoknak. Főleg egy ilyen témában még egyszerűen ö, katasztrofális lehet, hogyha nem megfelelően veszik át a jogszabályokat. Ugyanakkor bevezetőmben elmondtam, és hangsúlyoznám azt is, hogy a bizottság egyértelműen ellen, ellenez minden egyes szükségtelen ö, megtorpanást. Tudjuk, hogy sürgős az intézkedési kényszer, és ezért az intenzív tárgyalásokkal reméljük, hogy megtaláljuk a megoldást és a bizottság ebben a lehető legtöbbet megpróbálja megtenni, hogy ezt a jogszabályt a kéknyelv betegség potenciális kitörésének szezonja beindulhatna. Na most, ami a bizottság készségét illeti az végrehajtásra. Serhát és Ugyász urakat biztosítanám arról, hogy a bizottság mindent megtett annak érdekében, hogy meglegyenek a végrehajtási szabályok és rendelkezések. Most már csak arra van szükség, hogy a jogalkotó jóvá hagyja. Ha ez megtörténik, tényleg gyorsan járhatunk el. Úgyhogy még egyszer köszönet az előadónak, és köszönet, hogy a tisztelt ház ilyen nagymértékben támogatta a javaslatot. Köszönöm szépen! Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję wszystkim e, państwu posłom, którzy... Köszönöm szépen. És köszönet az összes kollégának, aki hozzászólt a vitához. Mindenki támogatta a jelentést. Köszönet az árnyék előadóknak, és köszönet az Agri Bizottság e, minden tagjának, hiszen gyorsan sikerült e, elkészítenünk és elfogadnunk ezt a jelentést. Ez egy elég ritka esemény. Ritkán ennyire egységes az Európai Parlamentnek az állásfoglalása egy olyan dokumentum tekintetében, ami a jelenlegi helyzetet változtati, változtatja. A megfelelési táblázat tekintetében ez problémásnak tűnt, és sokan így említették, de azért szeretném azt elmondani, hogy nehéz a nemzeti hatóságokkal egyeztetni, Elvileg ez a kérés, ez nem kéne, hogy nehézséget okozzon, hiszen az állampolgároknak joguk van arra, hogy tudják, hogy az európai intézkedéseket átültették-e a nemzeti jogba. Hogyha a megfelelőségi táblázat nem létezik, akkor az állampolgárok nehezen tudják követni az európai jog átültetését. Ezért itt nem csak bizottsági intézkedésről van szó, hanem arról is szó van, hogy ne csak a bizottság, hanem a közvélemény rendelkezésére álljanak ezek a táblázatok. Szeretném a tanácsot felhívni arra, hogy ne álljon ellen a megfelelési táblázat felállítása útjába, hiszen már most ebben az járvány időszakban is lehetne alkalmazni ezt a táblázatot. El kell, hogy bármilyen késedelem történjen, hiszen akkor nem érjük el a megcélzott eredményeket. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért. Köszönöm. Köszönöm szépen, a vitát lezárom, délben szavazunk. Most pedig a következő napi rendi pont, szóbeli kérdés a marokkói paradocsom importról. Az első hozzászóló Mazzoni kolléga.